valóban szükség lesz több erőfeszítésre, több mobilizáció, több megértésre a pénzügyi ellenőrzésről és más ellenőrzés. Köszönöm szépen. Zver kolléga. Köszönöm. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod.